Vítam Państwa. Üdvözlök eh, mindenkit. Üdvözlöm a tisztelt képviselőket, üdvözlök mindenkit. A napirendnek megfelelően a szavazással kezdjük. Először is eh, az orvossággal összekötött takarmányokról szóló ö, tanács irányelvről szavazunk. Aguilera Garcia asszony a jelentéstevő, rátérünk a szavazásra. Most kíván hozzászólni, vagy később? Azt mondja a képviselőasszony, hogy rá is térhetünk a szavazásra. A legtöbb módosító a mi szakbizottságunktól származik, a többi az Envit-től, és vannak kompromisszumos javaslatok is. Rátérünk magára a szavazásra. Remélem, hogy mindenkinek itt van a kártyája is a kompromisszumokról elektronikusan fogunk szavazni. És hogyha a legtöbben támogatják, akkor nem fogom azt megkérdezni, hogy ki ellenzi a módosítót, vagy tartózkodik. A 41-es módosító ki támogatja ezt? Elfogadtuk. NV1-es ki támogatja ezt? Köszönöm szépen, elfogadtuk. 7-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. A 7-es kompromisszumos javaslatról a szavazást megnyitottam, tessék. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a kompromisszumot. 8-as kompromisszum, ismételten elektronikusan szavazunk a 8-as kompromisszumról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk a kompromisszumot. Rátérünk a négyes oldalon lévő módosítóra most kézzel szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk a 98-ast, 99-es következik, 99-es, elfogadtuk. 101, 1-es rész, ezt visszavonták. Így a 102-es következik, 102-es módosító. 102-es 2-es része, aki támogatja ezt, 102-es 2-es része, kézfeltartással, elköszönöm, elfogadtuk, 103, kaputó, módosító mellett ellene, tart, ellene, elutasítva, 104, ki támogatja a 104-est, ki ellenzi, elutasítva. 105, 105 mellette, ellene, elutasítva, 106-os mellette, ellene, elfogadtuk, most pedig a NV17, ez fogyottá vált, 107, 107, ki van mellette, ellene, elutasítva. Most a nyolcas módosító következik mellette. Elfogadtuk. Kilenc. Kilences módosító mellette. Elfogadtuk, köszönöm szépen. 109 és 110. Egy pillanat, mondja az elnök. 119. Buda, Dancsilla, Rebega mellette. 119-es elfogadtuk. Száz harmincnégy. Nem, 136-os következik, a 136-os mellette. 136, 137 egyben elfogadtuk. Folytatjuk. 11-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. EPP-vel egyet többen szavaztak. Rendben, megismertlem akkor a szavazást a 11-es kompromisszumról. Megnyitottam, lezártam, és most pedig folytatjuk. Száznegyvennégy mellette. 144-es ki van mellette. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Száz as 143-as mellette. Elnézést mondja az elnök, 144-es. 144-esről megismételjük a szavazást. Tehát 144-ről és 145-ösről szavazunk, mellett elfogadtuk. Most akkor folytatjuk 143-assal mellette. Ne, nem, ez fagyottá vált, mondja az elnök. Ja, 13-as. A 13-as ...149-es, mellette, ellene, okafogyottá vált, ezt elutasítottuk. 150-es Köztinger, elfogadtuk. A 9-es kompromisszum következik, elektronikusan, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, hogy szavaztak. Most rátérünk a 160-asra. Kézzel szavazunk, mellette elfogadtuk. 17-es mellette elfogadtuk. 162, egy első rész. Ki támogatja ezt? Elfogadtuk. as módosító mellette, ellene. Ezt inkább megvizsgáljuk elektronikusan is, a 100 63-as módosítót. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító. A szavazást megnyitom. a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Retérünk a 189-es módosítóra. Ez a 8-as oldalon található. Ki van mellette? Kérem, tegyék fel kezeiket. 189-es mellette, ellene Agnyú képviselő. Azt hallottuk, hogy 189-191-es, nem tudom most melyik a, a helyes, nagyon sok módosító kimaradt, nem tudom most akkor melyik, melyik következik pontosan.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 Envi 30-as mellette. Közölöm ellene. Ezt elvetettük. Így rátérünk 194-esre. Ki van a 194-es mellett? Köszönöm, ellene. Elutasítottuk. 195-ös módosító 195-ös mellette. Ellene. Elutasítva. 196. 196 mellette elfogadtuk. Százkilencven hatos. Mit történt a 196-ossal? Ezt elfogadtuk. Akkor a 198-as következik. 198-as mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Akkor rátérünk a 199-esre. De Castro módosító, 199-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 200-as módosító mellette, ellene. A NV 33-as mellette, ellene elfogadtuk. 201-es köztinger mellette. Jest. Poprawka 200 została odrzucona. A 200-es nem kellett fogadni, a 33-a MB-t elfogadtuk, és most a 201-es köztinger következik mellette. 201-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Proszę bardzo, pan poseł. Tessék, Tarabella, a képviselő. The 200 and... Uh, Elnézést, az MV 232-es, vagy a 33-as esi, kiesik, fogyottá válik, mert a 199-es okay, right. elfogadtuk. Oké. Okay. Oké, okay, mondja az elnök. Akkor valóban ezt megvizsgáljuk. Akkor a 33-asról szavazunk, gyorsan szavazunk. A 33-asról, az elmi 33-asra mellette. Köszönöm, elfogadtuk. ...203-as de Castro mellette. Mellette. Köszönöm, elfogadtuk. jeszcze musimy bo jeszcze musimy głosować poprawkę 202 pani 202-es, hogy szavaznunk kell Házekamp. 202-es, 202-es módosító mellette. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Elutasítottuk. A 203 asra már szavaztunk, így 205-ös következik, 205-ös módosító mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 206-os mellette. Elfogadtuk. 34 NV mellette. Elfogadtuk. A 23-as mellette. Elfogadtuk. 207-es Dante mellette Köszönöm, elfogadtuk. 208 mellette ellene elutasítottuk. 209-es módosító. A 210-es következik mellette. Ellene. Megnézzük a 210-est elektronikusan, a szavazást megnyitom. 210-es módosító, a szavazást megnyitom, lezárom a szavazást, elfogadtuk uh, a módosítót egy szavazat többlettel, a 211-es következik mellette, 2.11-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. 2.12-es mellette, ellene, elutasítottuk. Kettes kompromisszum, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, így rátérünk a 233-as módosítóra Schreier Pirik képviselőasszonytól, ki támogatja a 233-ast, ez együtt van az NV38-assal, köszönöm szépen, elfogadtuk. as mellette Köszönöm, elfogadtuk. 26-os mellette. 26-os mellette, köszönöm, elfogadtuk. 236, 237, 238, ezeket együtt mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 200 239-es mellette, 239-es készen, kérem kézzel szavazzanak, mellette elfogadtuk, 240-es, 241-es és a 242-es együtt, mellette, ellene, elutasítva, A hármas kompromisszum következik. Megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumról. Megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumról. Kérem, szavazzanak, illetve kérem, nyissák meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, most rátérünk 246-os módosítóra, Danten képviselő, 246-os módosító. Ki támogatja a 246-ast? Köszönöm szépen, elfogadtuk. Envi 40 es módosító következik. Envi 40 es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. ...262 és NV42-es, ezeket együtt. Ki van, e el, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. 263 Schreier Pirik mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik. Rendben, megvizsgáljuk a 263-ast, a szavazást megnyitom a 263-asról. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, nagyon sajnálom. Rátérünk. Kicsi volt a különbség, figyelni kell ezért. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. E, elfogadtuk, így rátérünk a 271-es módosítóra. Zulo módosító 271-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. Ötös kompromisszum következik, a szavazást megnyitom az ötös kompromisszumról. A szavazást nyitom, kérem szavazzanak. Kérem, nyissák meg a szavazást, köszönöm. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 277-es módosító következik, Ericsson 277 mellette, ellene elutasítva, 280-as Dante mellette, Köszönöm, elfogadtuk. 281-es mellette. Nem, erről nem kell szavazni, így rátérünk a hatos kompromisszumra, a szavazást megnyitom a hatos kompromisszumról, megnyitom a szavazást a hatos kompromisszumról, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 286-os módosító. 286-os mellette ellene elutasítottuk. 284-es és az NV45-ös mellette ellene elutasítva. 282-es és 283-as mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 290-es mellette, elfogadtuk. 290 kettős a jelentéstevőtől, köszönöm szépen. Most ráterünk a függelékekre 291 mellette ellene elutasítottuk 293-as mellette igen, 293-ast mondta, mondja az elnök 293-as mellette elfogadtuk 294-es mellette, ellene, elutasítottuk. A 294-est megnézzük elektronikusan is. A szavazást megnyitom a 294-esről. A szavazást lezárom. Igen. Igen, valóban úgy gondoltam, hogy el lett utasítva. 295-ös. Kérem, tegyék fel a kezüket. Köszönöm, elfogadtuk. 296-os comeback. Megvizsgáljuk a 295-ös módosítót, a szavazást megnyitom. Danten 295-ös módosítása elektronikusan. Lezárom a szavazást, Igen, Tarabella úr, ez el lett fogadva. 296-os, 296-os, Házekamp ek képviselők módosítója mellette, 296-os mellette, ellene, elutasítottuk. NV46, első rész mellette, 46 első része mellette, ellene, elutasítva. Második rész mellette, ellene, elutasítva. A 297-es De Castro, illetve 34-es a jelentéstevőtől mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 298-as mellette. Elnök úr, Franciaországban van egy mondás, ez azt jelenti, hogy az embernek mindig hátra is kell néznie, ez úgy tűnik, hogy velünk is így van, mert amikor szavazunk, akkor csak előre nézünk. Úgyhogy a kérdése az, hogy hogy történik ez? Úgyhogy én mindig ö, figyelmeztetnék arra, hogy mindig nézzen az ember hátra is. Tak, e, jeśli patrzę i ma... Hogyha megnézzük azt, hogy előttem a három legnagyobb ö, frakció ül, és ö, én a három nagy pártot látom itt, és azt látom, hogy ez a többséget jelentheti, de igaza van, messzebbre is fogok nézni. Jobban meg fogok mindent vizsgálni, köszönöm. Kettőszáz... 97-es, 34-es. 298-as házenkámp mellette ellene elutasítva. 35-ös jelentéstevő. Elfogadtuk. 298-as megvizsgáljuk. A szavazást megnyitom. Zamykam głosowanie. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. A 300-as és a 301-es zulo mellette. Köszönöm, elfogadtuk.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 306-os Köztinger. Nem, nem, nem. NV? No. Poprawka NV 49. NV 49-es. Mellette. Ellene. Tartóz, elvetettük. 309-es. Megvizsgáljuk az NV 49-est. A szavazást megnyitom. A szavazás lezárom. Elutasítva 300 Dantán képviselő, tessék. Monsieur le Président, il me semble que vous avez oublié. Elnök úr, 305-ösről úgy tűnik megfeledkezett. internet potwierdził e, uwagę pana posła Dante. Kérem, e, figyeljen Dantan úr. Rátérünk a 305-ös módosítóra mellette. Köszönöm. Ellene elfogadtuk. Megvizsgáljuk a 305-öst is, megvizsgáljuk a 305-öst is. A szavazást megnyitom. Lezárom. Igen, elfogadtuk. Köszönöm szépen, képviselő úr. 36-os a jelentéstevőtől. 36-os mellette. 36-os mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 310-es szúló mellette. Ellene elutasítottuk. 311-es mellette, köszönöm, elfogadtuk. 312-es, 313-as mellette, köszönöm, elfogadtuk. 314-es mellette, elfogadtuk. 315-ös mellette, elfogadtuk. 37-es, 36 os mellette elfogadtuk. ...319-es, 320-as mellette ellene megvizsgáljuk a 319-es, 320-ast elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 321-es módosító mellette. 321-es, köszönöm, elfogadtuk. 322-estől 326-osig szavazhatnánk egyben, mellette Köszönöm, elfogadtuk. es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. NV 50 mellette. Elfogadtuk. 331-es és az 51-es egyben mellette ellene elutasítva. Tízes kompromisszum következik. A szavazást megnyitom a tízes kompromisszumról. Lezárom a szavazást. és rátérünk, így a, elfogadtuk a kompromisszumot, és így rátérünk a 343-as módosítóra, Andrieu képviselőtől 343, 344, 345 mellette, köszönöm, elfogadtuk. NV 346-os NV 55-ös mellette, ellene. Erről nem szavazunk rendben, akkor a 42-esről és szavazunk, Házenkamp 42-es e, mellett ellene elutasítottuk. A 43-as Agnew 43-as mellette, ellene, elutasítva, NV 344, nem, csak az NV-ről szavazunk, NV 3-as mellette, ki van ellene, elutasítva. Elnézést még egyszer mondja az elnök. Az NV3-as mellette elfogadtuk. Tessék, Agnew úr. Chairman, in the English... Elnök úr, az angol tolmácsolásban nem hallottuk az NV után a számot, csak azt hallottuk, hogy NV. Ez nem elég, attól tartok. Melyik NV-ről van szó? Poprawka NV numer 3. A hármas enni módosításról van szó. Elfogadtuk ezt a módosítót. Így rátérünk a 44-esre. 45. Poprawka 45 i 47 razem. Dwie poprawki 45 i 47. Kto jest za? Dziękuję. Przyjęta. 46-os módosítás az NV4-es mellette ellene elutasítottuk. 48-as NV5-ös mellette elfogadtuk. 49-es mellette elfogadtuk, köszönöm. 57-es módosító. Ötvetes visszamondták, NV7-es következik, NV7-es módosító, mellette, ellene, elutasítottuk. 58-as módosító, mellette, köszönöm, elfogadtuk. 59-es módosító. 59-es módosító mellette, mellette, ellene. Megvizsgáljuk ezt elektronikusan is az 59-est. Megnyitom az 59-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60-as köztinger mellette, 60-as mellette. Köszönöm, elfogadtuk. es következik. 67-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. 68-as mellette Köszönöm, elfogadtuk. 69-es mellette. Köszönöm, elfogadtuk. es módosító mellette, ellene, elutasítva, a 77-es módosítót megvizsgáljuk, a 77-es módosítót elektronikusan megvizsgáljuk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 78-as módosító, 78-as mellette, ellene, elutasítva, 81-es mellette, a 81-es mellette, ellene, elutasítva, 82-es és az NV11-es mellette elfogadtuk, 83-as mellette, ellene, elutasítottuk, NV 12-es. Ez egy szóbeli módosító. Ki támogatja ezt? Elfogadtuk. NV13-as mellette, ellene, elutasítva. 85-ös mellette, ellene, elutasítva. Most pedig rátérünk arra, hogy szavazzunk a, az így megváltozott javaslatra. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A szavazást lezárom. elfogadtuk. Most pedig az állásfoglalási indítványról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. Most pedig szavazzunk a tárgyalások megkezdéséről. A tanácsot Danten képviselő. No, no, no. W sprawie... És a, itt ehhez a szavazáshoz kétharmados többségre van szükség. Megnyitom a szavazást. Szavazást megnyitom. Megvan a kétharmados többség, elfogadtuk. meg lehet kezdeni egy a tárgyalásokat. Gratulálok. Gratulálunk. És megadom a szót. Eh, bueno, yo únicamente agradecer a todos los ponentes en la sombra, a los equipos. Köszönöm, elnök úr. Én csak szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentés készítőnek eh, az együttműködésért. Köszönöm a munkát. Tényleg Nagyon sok kihívásnak voltunk kitéve, nagyon sok volt a szakmai rész, ezt figyelembe kellett venni, de mindenki nagyon sokat segített. Köszönet a titkárságnak, Gonzálónak, az elvégzett munkáért, az elhivatottságért, Magdalénának is köszönet az asszisztensnek, mert az ő segítsége nélkül nagyon nehéz lett volna. Köszönöm tehát úgy gondolom, hogy tényleg nagyon fontos vitáról van szó, és úgy gondolom, hogy megnyerjük a csatát. Az általános cél az, hogy felvegyük a harcot az antibakteriális rezisztenciával szemben, csökkentsük az antibiotikumok fogyasztását, és azt gondolom, hogy mivel most a folyamat közepén vagyunk, a rendelet, amelyet elfogadtunk, fontos előrelépés. Aztán még fontos az is, hogy elmondjuk, hogy a folyamat során a tanács ragaszkodott a rendelethez, ami az orvosokat illeti. Aztán az állatgyógyászati termékekről, gyógyszerekről ugye külön vita folyt. De a koordinációt folytatjuk az Envivel, Grosztet asszonynal, az állatorvosi gyógyszerészeti termékek vonatkozásában, hogy ne legyen gond a rendelettel. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Nyilvánvalóan ez a fogyasztók érdekeit eh, szolgáljuk. Tudjuk, hogy ez az egész dolog nagyon bonyolult de a megfelelő egyensúlyt kell keresnünk. a, ha a harmadik országokkal való versenyről beszélünk, akkor eléggé nehézé válik a ö, ö, feladat. Most pedig akkor a nyolcadik napirendi pont következik. Az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdítása a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásokban. Azt hiszem, hogy a jelentéstevőt kérjük meg. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon sajnálom, mert meg kell kérnem a szakbizottságot, hogy halasszuk el a szavazást. Az érdemi rész rendben van, de vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban bizonytalanság van. És köszönöm az árnyék jelentéstevőknek, hogy felhívták erre a figyelmemet. Ugyanis százszázalékos biztonságot szeretnénk elérni, ezért kérem, hogy ezt a szavazást most halasszuk el. hogyha nincsen ellenszavazat. és a titkárságnak nincsen semmi megjegyzése, akkor ezt így elfogad, elfogadhatjuk, és akkor elhalasztjuk a szavazást, ugyanis nagyon fontos kompromisszumot elérni egy ilyen jelentős témánál. Ezért támogatjuk ezt a javaslatot. Jó, akkor jön a következő napi rendi pont. A tízes, mondja a, az elnök, Bogovics úr a jelentéstevő. Hát, sajnálom, Na, még egy szavazás ugyanis van még. Ez pedig az új élelmezés és táplálkozás biztonsági szövetség. A a DEVE bizottság, az életékes bizottság, a zöldek Nörkatő Mulla úr a jelentéstevő, tehát 102 módosító van, és sok kompromisszum, amihez gratulálunk. Kér a időt a jelentéstevő? Nos, ha nem, akkor azonnal elkezdhetjük a szavazást. Poprawka pierwsza, Egyes módosító mellette. Köszönöm ellene Elfogadtuk. Kettes. Mellette ellene elfogadva. Egyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Köszönöm. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Bezárom. Köszönöm, elfogadtuk. 24-es, 24-es módosító. Nos, ott mellette. Köszönöm ellene ellenőrizzük. Nos, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, felzárom a szavazást. Jó. Elutasítottuk. 27-es mellette, ellene elutasítottuk. Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Tehát a hármas kompromisszumról megnyitom a szavazást. Elnézést, bezárom a szavazást. Köszönöm. 31-es módosító. Eckhazekamp Szenrá. Kiszavaz mellette, ellene, elutasítva. Akkor most a 45-ös módosító jön. Mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Bezárom. Köszönöm. Ötös kompromisszum. Megnyitom az ötös kompromisszumról a szavazást. Lezárom. Most akkor a 63-as módosító jön, mellette ellene elutasítva. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. Bezárom. Elfogadtuk. 122-es módosító. 122-es. Brennan Terebala Nolcsó. Mellette. Köszönöm. Elfogadtuk. Tehát a 122-est elfogadtuk. Most akkor jön a 102-es módosító a jelentéstevőtől mellette. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 148-as Brennan Tarabella Neuschul. Mellette, köszönöm, elfogadtuk. 149 Ek Hazekamp Viagas Venda mellette elfogadtuk. 150 Noisru mellette ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. nagyon szoros. van 151, Ribeiro, mellette elfogadtuk. 152, mellette elfogadtuk. Most akkor szavazzunk az egész tervezetről elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a jelentéstevőnek is. Köszönöm a kidolgozását ennek a javaslatnak, az állásfoglalásnak. Jó, igen, jogos most tapsolni. Jó. Most a tízes pont következik. Elnézést, még ígértem valamit. Nos, csak röviden. Nagyon szépen köszönöm. megígértem, hogy a tegnapról már a eltolt napirendi pontról most tárgyalunk. Ez pedig a tárgyalásoknak az állásáról. Nos, akkor szeretne röviden beszámolni róla? Jó, akkor még három percet adok, hogy fel tudjon készülni, ugyanakkor szeretnék tájékoztatni valamiről. Írtam eh, egy eh, levelet, eh, melyben leírtam a helyzetet, csütörtökön történt ez, egy különleges helyzetről van szó. Arról van szó, hogy válság van a mezőgazdasági piacokon. Nemrégiben Párizsban jártam, és ott találkoztam a gazdálkodókkal, és hétfőn is volt egy extra találkozónk, és szerettem volna, hogyha meghallgatják a mi hangunkat is. Úgy vélem, hogy az agrárpiacokon be kell avatkozni. Ez a levél mindannyiuk előtt megvan, a dossziéjukban. Ahogy mondtam, csütörtökön Juncker úrnak küldtem el ezt a levelet de az illetékes biztosnak is megküldtem ezt a levelet, hiszen különböző támogatási programokról volt szó, amelyek 2015-ben indultak. Tehát szerettem volna megmutatni azt, hogy mennyire különleges a jelenlegi helyzet. A szabadsági elnökök értekezletén is beszéltem erről a kérdésről. Nicholson képviselőnek megadom most a szót. Yes. Igen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni, hogy a biztost ezzel a kérdéssel kapcsolatban megkereste. Ugyanakkor el kell mondani, hogy nem nagyon vagyok elégedett azzal kapcsolatban, hogy a, hogyan járunk el a bizottsággal. Múlt hétfőn a biztos Strasbourgban másfél óráig jelen volt, és nagyon sok problémát említettünk neki, nem csak egy régióról, hanem a bárhol, bármely országban lévő gazdálkodókról tehát hogy a sertéstenyésztőknek milyen gondjai vannak, stb. És őszintén szólva, állandóan csak szaporítjuk a szót, és nem teszünk semmi konkrétat. Szeretném, ha eljönne a biztos ide a szak, szakbizottságban, és elmondaná, hogy mit fog tenni, milyen megoldásokat talál. A gazdálkodók fogalmuknak fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak. És nem sokára elvesztik a munkájukat. És, és Strasbourgban azt is hallottuk, hogy öngyilkosok lesznek a gazdálkodók. E, ennél konstruktívabb hozzáállásra van szükség, annak semmi értelme, hogy csak szaporítjuk a szót. A gazdálkodók végre tetteket szeretnének látni. És köszönöm elnök úr, hogy kapcsolatba lépett a biztos úrral, de figyelmeztetni kell rá, hogy válság van, de nem csak a tejiparban, hanem e, az egész mezőgazdaságban és hogyha nem teszünk, akkor, és nem képviseljük a gazdálkodók érdekeit, akkor, akkor igazuk lesz, hogyha cselekednek. Köszönöm. Tak, i oddam głos kolejnym. Most, e, ahogy mondtam, elküldtem ezt a levelet, de a szabizottsági elnökök e, értekezletén is beszéltem a mezőgazdasági piacok problémájáról. Tehát eljutottam ezt a kérdést a, azokhoz, akik erről döntenek. Hogan biztossal találkoztam tegnap, mert a mezőgazdasági tanács összeült, és ő ott különböző intézkedéseket ígért meg, viszont végső döntést nem hoztak meg, mert azt mondták, hogy ehhez még előkészítésre van szükség, tehát ez volt az agrárminiszterek elvárása, akik egyébként meg voltak osztva a kérdésben. Legalábbis amennyire én tudom, a francia mezőgazdasági miniszter pozitívan reagált, de nem tudjuk, hogy a valóságban ez hogyan volt. Tehát jelenleg várakozó állásponton vagyunk, várjuk a részletes eh, információkat, várjuk azt, hogy megtudjuk azt, hogy miről is, pontosan, miről is döntöttek pontosan az agrártanács ülésén. Ha ezzel az információval rendelkezünk, akkor azt mindenkinek megküldjük, minden eh, szabadsági elnöknek, és utána szerintem egy gyors írásbeli konzultációt tudunk folytatni és nem fogunk várni a következő koordinátori ülésre. Támogatom azt, amit Nikolson úr az imént elmondott, teljes mértékben. Tudom, milyen a helyzet. Én is találkoztam számos gazdálkodóval Franciaországban, Lengyelországban, és igazából senki nem tudja azt, hogy senki nem tudja ezt jobban, mint mi, hiszen itt közülünk is, közöttünk is vannak gazdálkodók. Agnyú képviselő, majd Tarabella. Egy pici időnk van még, de gyorsan. Elnök úr, sajnos nem halljuk a hozzászólást. Köszönöm, tisztelt elnök úr, nagyon gyors leszek. Először is, hogy visszatérjek a tegnapi tanácsülésre. Úgy tűnik számomra, de várjuk a pontosítást, hogy legalábbis döntések vagy javaslatok születtek eh, azzal kapcsolatban, amit fel kell vetnünk a biztonság. De ami engem jobban érdekel a ö, folyamat során az, hogy milyen lassan történik mindez, de ezt mondtuk is a biztosnak, mert hát már két éve mondogatjuk ezt, ez eléggé komoly dolog, és nagyon sok szakemberrel közvetlen a kapcsolatunk. A kérdésem az, hogy bármilyen döntés is született tegnap, végülis a lényeg az, hogy hogyan tekint ránk a biztos, mint parlamentre. Mi, hiszen mi képviseljük a gazdákat Európában, közvetlen a kapcsolatunk velük, és hát az egyes tagállamokban elég nagy a probléma. Úgyhogy meg kellene hallgatnia minket, és amikor ide jön, akkor ne akkor gondolkozzon. Azt reméltük, hogy hétfőn a Strasburgi találkozás során javaslat talál elő, elmondja nekünk, hogy mit fog javasolni a tegnap lezajlott ürésen. Ez volna a demokratikus folyamat, és a bizottságnak így kellene eljárnia a mezőgazdasági szakbizottsággal szemben. Köszönöm no prosiłbym, żeby nie powtarzać. Szeretném megismételni hétfőn. A biztos nem tett még javaslatokat, igazából várt a mezőgazdasági tanács ülésére, akkor tett javaslatokat. Én most nem szeretnék vitát erről a kérdésről. Mindenki csak nagyon röviden szóljanak hozzá. Agnyú úr is szeretett volna még szólni. Heisling, Heisling úr. Heisling úr. Nos, teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott. Nem lehet szabály az, hogy a biztos itt ne beszéljem nálunk. Vannak olyan kérdések, amelyek költvetési szempontból fontosak számunkra. Számomra kicsit frusztráló az, hogy nem jönne ide hozzánk, mert fontosabb számára az utazgatás, mint mi. Ezt nem tudom elfogadni egyszerűen. Okay, Rendben, Tarabella. Yeah. Köszönöm a szót. Pont egy évvel ezelőtt jelentettem be hazámban ezt a válságot, mert elkerülhetetlen volt, de hát mi hoztuk ezt létre, amikor a termelés mechanizmusairól nem gondoskodunk, azonnal problémás lesz a helyzet. Nincsenek biztonsági ö, mechanizmusaink, amelyek hatékonyak lennének, pedig ö, szembe kell néznünk a nagy termelőkkel, az Egyesült Államokra gondolók, akik segítenek a gazdáknak, akárhogy alakul is a piac. A legkevesebb többlet végül is azt jelenti, hogy az ár azonnal zuhan és gyakorlatilag az Európai Bizottság ezek alapján nem prioritásként kezeli ezeket a problémákat, mert ugye utolsóként nyúlt ehhez a területhez. Lehet, hogy már megint magamat ismétlem. A kap egyszerűen meghalt már, nem támogatja a gazdákat, pedig ez volt az egyik legfontosabb cél, amikor megszületett, hogy minőségi, mennyiségi termékek álljanak rendelkezésre és elérhető áron. De egyszerűen az egész csődbe esett, meg kell vizsgálnunk újra, hogy milyen mechanizmusok tudnak segíteni a gazdáknak, a termelésben, de ehhez először egy adott időpillanatban a termelést irányítani kell. Ugye a 80-as években mi történt? Túl drága volt minden, akkor nem csináltunk semmit. Akkor jött az az ötlet, hogy akkor szabályozzuk a helyzetet, de akkor ugye visszaesnik az ár. Egyetértek, de kérem, hogy ezt a biztosnak mondják el mondják ezt a biztosnak, ne nekem mondják ezt. Úgy gondolom, hogy tényleg szigorúan kellene ezeket az érveket előhozni. De tényleg egy percben csak, egy percben szóljon hozzá, mert különben nem fogunk előre haladni a napi rendben. Tessék, señor presidente bueno, eh, yo me sumo también a, la petición de que venga aquí el Én támogatom azt az ötletet, hogy Hogan biztos úr eljöjjön, és elmondja, hogy miben egyezett meg tegnap, hogy tehát, hogy mi történt. hogy fogjuk megállapítani, hogy az, az állatállományal kapcsolatban önkéntesen döntsenek az emberek, vagy hogyan kényszerítjük a kis gazdálkodókat és az egész ágazatot, hiszen ez logikus következménye lesz ennek hogyha bizonyos területeken leállítjuk a termelést, akkor a kis gazdálkodók fognak leginkább szenvedni tőle. És ezen kívül szeretném tudni azt is, hogy a szakbizottság tagjainak a legtöbbje a termelést akarja elszabályozni, vagy ezt követélni, mert csak egész egyszerűen így lehet megoldani a helyzetet. Köszönöm szépen. Fel kell vetni ezeket a kérdéseket. Nagyon örülök, hogy, hogy Strasbourgban volt egy találkozó a szakbizottsággal, és azt hiszem, hogy megérdemeljük a választ. A biztos azt ígérte, hogy egy héten belül intézkedéseket hoz arra, hogy a piacon való ellátást korlátozni fogja. De ha jól tudom, a tanácsban három hónapra van szükség, hogy elemezzék a piacot, és azután fognak előállni a javaslatokkal. Hát a biztosnak el kellett volna jönni az ülésünkre, és meg kellett volna magyaráznia, hogy mi történik. Beszéltem az én hazámban a gazdálkodókkal, és azt várták, hogy konkrét a javaslat lesz Strasbourgban. Dott képviselő. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Én régóta tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, és én elmentem a Red Flags-re is, és meghallgattam, hogy ház biztos úr mit mondott az intervenciós felső határokat illetően, és a jelenlegi eh, tonna eh, határokkal mi történik. Tulajdonképpen szükség van a hosszú és a középtávú intézkedésekre, de igazából a rövid távon nem hallottunk arról, hogy hogy akarják a, megoldani a problémát. Az önkéntes eh, intézkedéseket illetően és a tagállamoknak a e, termelési e, e, termelés növelése az hatással lesz a, termel, a mezőgazdaságra, tehát azonnali intézkedésekre van szükség. Um, the way I understand it is that before... Ha jól látom, hogyha, hogy mielőtt valakinek valami, valakit valamilyen feladattal, állással kínálnak meg, akkor először megnézik az önéletrajzát. A parlamentnek az ír tagjai az ír, ír biztos ellen szavaztak, itt elsősorban Phil Hogan ellen. Hiszen meg, azt meg kellett volna hallgatni bennünket, mert akkor tudták volna, hogy mi történik. Proszę pana, to nie jest temacie pana wystąpienia most nem akarok er- erről vitát nyitni. Mindenképpen fel kell vetni ezeket a problémákat a bizottság előtt, de itt ezt nem tudjuk most megbeszélni. Megkérdezhetszön. Oh, I don't know, Chairman, it adds to the excitement. Nem tudom, elnök úr, hogy ez igazándiból izgalmasabbá teszi a vitát. Nagyon fontos a szólásszabadság. Én megnéztem a tegnapi jelentést, kilenc intézkedésről volt szó benne, amit javasoltak és összefoglalták, de nem tudom, milyen hatékonyak lesznek. Nem tudom, jó lett volna, ha biztos is eljön ma délelőtt hozzánk, és talán ezt meg kellene vizsgálnunk. Azt gondolom, van egy szélesebb körű vita vannak olyanok, akik azt javasolják, hogy az Európai Unión belül ellenőrizve a termelést javíthatunk az árakon. Bár ez így volna, de egyáltalán nem. Úgyhogy talán el kellene vitatkoznunk a jövőbeli orientációkon is, nem csak az, a válságról amivel szembe kell most néznünk. És tényleg jó lenne, ha visszajönne a biztos, és elmagyarázná, hogy ez a kilenc intézkedés milyen hatással jár, mi kifinanszírozza őket, milyen hatékony lesz. A nagy kérdés az, hogy az orosz embargó terhét a gazdáknak kell elvinni. Jó lenne, ha eljönne tehát a biztos hozzánk, és meghallgatna minket. Köszönöm. W piśmie do przewodniczącego Junckera jednoznacznie zawarłem wniosek o potrzebie. Juncker urnak egyetemben elmondtam azt, hogy megvan az álláspontunk, európai álláspontunk, de, de az Oroszország kapcsolatos szankciókat felül kell vizsgálni, ugyanis ez költségekkel jár a gazdálkodók számára. Hétfőn volt a vita erről, erről beszéltünk, és Hán biztost is kértük arra, hogy tegyen mindent meg annak érdekében, hogy ez az embargó valamilyen módon megszűnjön. Egy egészen egyértelműen elmondtuk ezt Hán biztosnak. Most azt javasolnám, hogy a következő ülésünk előtt szerezzünk be információkat a bizottságtól, de tényleg részletes információkat, nem csak valamilyen fajta nyilatkozatot, tudnunk kell azt, hogy az agrártanács ülésén mi is hangzott el, és mi is hangzott el tulajdonképpen ott a biztos szájából. El kell azon is gondolkodnunk, hogy nem lehetne egyfajta szabályt befejezetni akkor, hogyha volt egy tanácsülés, akkor azonnal ide hívjuk utána a biztost. Szerintem a biztos nem akart nekünk semmilyen uh, ígéretet tenni, hogyha korábban azt mondtam volna, hetedikén azt mondta volna, hogy ezt és ezt fogja tenni, akkor ismételten a várakozás nagy lett volna. dante úr még egyszer szót kap, utána pedig lezárom ezt a vitát. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én, mint a sok többi kollega, megismertem a tegnapi döntést. Ami a legjobban megdöbbent, nyilvánvalóan az a tény, hogy mindezt nem finanszírozzák. Felmerül a valós kérdés, ezzel kapcsolatban én magam is felvetettem volna ezt a kérdést, mert hogyha fellépünk itt a válságkezelésben, akkor elveszük azokat a hiteleket, amelyeket az első pillérből kellene, hogy kapjanak a gazdák. Ez azt jelenti, hogy kétszeri szankciónak vannak kitéve, Először a válság miatt, mert a támogatásunkkal nem tudjuk a válság hatásait egyensúlyba hozni, és aztán utána a következő lépés az első pillérből az új támogatásban nem részesülnek, pedig kellene, hogy kedvezményezetjei legyenek. Nos, ami a válságot illeti, szerintem foglalkozunk annak okaival, és ugye megint föl kell vetni az embargónak a kérdéseit. Esetleg Juncker úrhoz kellene fordulnunk, hogy megfelelő költségvetési fedezetet kapjunk erre. De elképzelhető, hogy vannak olyan lehetőségek a költségvetésben, amelyek mind a válság, mind a gazdaság, mind a, mind a mezőgazdasági problémákat megoldanák. Mert hogyha a gazdáktól vásárolnánk, és a migránsokat élelmezhetnénk. Ezt csinálják az amerikaiak, úgyhogy talán egyszer lehetne tőlük ötletet meríteni. Köszönöm. To było także wspominane obecności komisarza Hana. E, Én is ezt próbáltam elmondani. Hán e, biztosnak valamilyen új dolgot szeretne hozzáfűzni, ami még eddig nem hangzott el, hát akkor nagyon gyorsan. Nagyon gyorsan, nagyon röviden. Köszönöm a szót, csak két gondolatot engedjenek meg. Kedves kollégák, ha túltermelés van a piacon, és itt most beszélhetünk a tejről vagy a sertéshúsról. Ha nincs konkrét intézkedés, amelyel abra inté- ösztönözzük a gazdákat, hogy másfajta terméket, terményt célozzanak meg, további problémánk lesz, mert a magántárolás tulajdonképpen már is problémás, úgyhogy gyors megoldásra van szükség nem kell megismételni olyan dolgokat, amelyek már elhangzottak. Tessék, képviselő. Köszönöm nem akarom szükségtelenül húzni az időt, egy dolgot szeretnék csak elmondani. Megvitattuk ezt a kérdést a különböző problémákkal együtt, amelyek a válságot okozzák, és azt gondolom egyértelműen kimondtuk, hogy az embargó csak az egyike a problémák sorának. Vannak olyan országok, ahol nagyon nagy probléma, vannak olyanok, ahol egyáltalán nem. Mert egyáltalán nem voltak kitéve Oroszországnak. Úgyhogy azt gondolom, hogy a teljes képet kell lefestenünk a válság okait illetően, és bizonyos intézkedésekre van szükség, hogy felvegyük a harcot ezzel szemben. Nagy válságról van szó, fel kell venni a harcot vele szemben. De ehhez a teljes képre van szükségünk, hogy miért alakult így a helyzet. Köszönöm. Panie pośle Flanagan, bardzo proszę, ale krótko i... Flanagan, e, képviselő, nagyon röviden. The truth. Rövid leszek. Az igazság fáj. Igen fáj az igazság, és igen, mindenki úgy tűnik, hogy fáj is neki. Szerintem mindannyiunk szíve fáj. Nem csak azoknak, akiknek esetlegesen. egészségügyi problémái vannak, szerintem mindenki ugyanígy reagálna, ahogy én. De most már tényleg zárjuk le ezt a vitát. Írunk egy levelet. De tényleg azt kérem mindenkitől, hogy a politikai frakciókban is hasonló elszántsággal szólaljanak fel, annak érdekében, hogy a, az elnökök értekezletén is elhangozzon mindez. Itt volt Hán biztos. És szeretnék köszönetet mondani, bár az 16 órakor volt, mégis sokan jelen voltak, ezt szeretném megköszönni. Oké. Okay. Most uh, már tényleg a hatos napi ponttal kell foglalkozni, ez Heusling úr pontja. Nagyon röviden kérem, informáljon bennünket tudják azt, hogy amiről az előbb beszéltük, ez kapcsolódik ahhoz is, amit Heisling úr el fog mondani. A triológussal kapcsolatban szeretnék hozzászólni. A negyedik triológus találkozunk február 29-én volt az öko irányelvvel kapcsolatban, a kereskedelemről beszéltünk, az általános termelési szabályokról is beszéltünk, nagyon sokat foglalkoztunk az import kérdésével is. Mind a három intézmény egyetért abban, hogy a rugalmas ekvivalencia rendszere jelenleg nem igazán megfelelő. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az import esetében a konformitás legyen a legfontosabb. Ez jól hangzik, de a gyakorlatban ez nehezen kivitelezhető, mert mindannyiunknak száz százalékban be kell tartani az EU standardokat, és tudjuk, hogy ez nem mindig megy. Az Európai Bizottság és a Parlament is úgy gondolják, hogy ez fontos, de a helyi adottságokat is figyelembe kell venni az import esetében. Az Európai Parlament számára fontos volt az, hogy a termékek, illetve a klímakárosító anyagok esetében figyelembe kell venni a helyradcsakat, de a, az ülés szünete után kompromisszumra jutottunk, és szerintem ez megfelel a tanács, illetve a parlament álláspontjának is. Volt még egy pont, amit az egész tárgyalás során láthattunk, erről beszélnünk kell, és majd itt egy megoldást kell találnunk, ugyanis állandóan a végrehajtási vagy delegált jogi konfliktusa felmerül. A parlament nem tudja azt elfogadni, amit a tanács mond, hogy csak is az, a hogy csak az ő elkezelésük valósuljon meg. Beszéltünk még a vegyes üzemekről, Ezeket csak akkor lehet elfogadni, véleményünk szerint, hogyha egyértelműen a termelés el van választva. Volt még egy vitás pont, ahol azt mondták, hogy a hal esetében ez nem lehet érvényes. Az Európai Parlament a jelentéstevőkkel tárgyalt, és azt mondtuk, hogy itt nem szeretnénk kompromisszumot hozni, a hal esetében is így kell eljárni, nem lehet laza környezetvédelmi szabályokat elfogadni. Ez ahhoz vezet, hogyha a továbbiakban elfogadjuk a vegyes üzemeket, akkor meg kell változtatni a szabályokat, ugyanis az Európai Bizottság javaslatában nem volt szabályozás erre, és ebben is tudóra kell majd jutnunk. Összességében elmondhatom, azt a nagyon fontos pontokban előre jutottunk. A következő trialógusra majd jövő kedden kerül sor. Remélhetőleg a holland elnökség alatt a főpontokat sikerül lezárnunk. Hogy ez sikerül-e, azt nem tudom, ez attól függ, hogy hogyan jutunk dűlőre a többi kérdéses pontban, amiről beszéltünk. Ahogy mondtam, problémás a jogi aktusok kérdése, ezt mindenképpen tisztáznunk kell. A munka hangulata, tárgyalás hangulata mindenképpen jó volt, tehát remélhetőleg sikerül majd úgy előre jutnunk, hogy a számunkra fontos pontok ne kerüljenek háttérbe. Ez fontos még kiemelni. Azt kell kérnem most, hogy röviden szóljanak hozzá, mert Nikolson és Tarabella a kollégák jelentkeztek, de kérem, hogy röviden. Nikolson képviselő először. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönhet az előadónak a jelentés elkészítéséért. Volt alkalmam arra, hogy otthon a közelmúltban találkozzam egy nagy céggel, amely bio takarmányt termel az állatoknak az Egyesült Királyságban. Egyébként a központjuk Észak-Írországban van, de van gyáruk több helyen az Egyesült Királyságban. Ezt azért vetettem fel, mert az alapanyagok kérdése vetült, vetődött fel, illetve az, hogy honnan vásárolják. Meg kell mondanom, hogy nagyon sokat kutatnak az élelmezéssel, a környezettel és mindennek a fenntarthatóságával sokat foglalkoznak. Agályok fogalmaztak meg, fogalmazottak meg azzal kapcsolatban, hogy a módosító intézmények hogyan befolyásolják majd az ő tevékenységüket, főleg a hús, illetve a szárnyas vonatkozásában. Főleg a biotermelőket érinti ez, és maguknak a biotermelőknek a problémája ez az Egyesült Királyságban, hogy megfelelő proteint állíthassanak elő nagyon sok állat számára ott van a monogasztrikus javaslat, a gyakorlati realitás a sertés és a szárnyas vonatkozásában az, hogy 30%-a a takarmánynak olyan gazdaságokból származik, amelyek együttműködnek a biogazdálkodókkal. De egyszerűen lehetetlen lenne ez így, és nem reális. Úgyhogy aggaszt ez engem, mert hogyha ezt követjük, és örömmel halladnám, a jelentés készítőtől, hogy ez nem így van, mert a javaslat vonatkozásában nagyon sok rendelet, irányelv esetében az a helyzet, hogy hogyan értelmezzük őket az egyes régiókban. Fel kell vizsgálnunk a, a biótakarmány piacot. De engem rendkívül aggaszt, hogy milyen mértékben nő ez a terület. Egyszerűen nagyobb teret nyertek már, mint amit biztosítani tudunk nekik. Úgyhogy meg kell vizsgálnunk mindezt, és hogyha ez tényleg így van, és a fogyasztók ezt akarják, akkor szükség van rá, de ha nincs alapanyag hozzá, és hogyha importálnunk kell az EU-n kívülről, akkor lehet, hogy nem garantáljuk azt, hogy megfelelő normáknak megfeleljenek ezek. Akkor úgy gondolom, tényleg tudnunk kell, hogy mi történik a takarmánypiacon. Én pedig nem hiszem, és ezt mindenképpen el szeretném kerülni, hogyha további bürokratikus eljárásokat terhelnénk a gazdákat, mert ugye nagyon sok pénzbe kerül az, hogy valaki kidolgozzon ilyen biotermelésre alkalmas területeket, és ilyen növényeket termeljen, de az emberek elhivatottak emellett, és tényleg ezt akarják. De hát ugye a javaslatnak a következményeire is oda kell figyelnünk, nem szabad, hogy ilyen aggályok merüljenek fel bennünk, gondolom az előadónak sem ez a célja. Időbeli problémánk van. Időbeli problémánk van, én értem, hogy érdekli az önöket, Tarabella. Megígérem, csak két perc lesz, elnök úr. A bio olyan ágazat, amely terjeszkedik Európában, pillanatnyilag 22 milliárdos üzletág Európában. De nincs elég gazda ilyen jellegű, úgyhogy az import óriási mértékű, úgyhogy nagyon szeretném tudni, bár bízom a tárgyalásokban, hogy az importra nagyon szigorú szabályokat hozzanak, mert sem értelme akármit importálni, tehát meg kell erősíteni az ellenőrzést, mert tényleg tisztességtelen konkurenciával kell szembenéznünk, nem valódi bióval, és ez az európai termelőket nehéz helyzetbe hozza. Második dolog, a vegyes gazdaságok. Én nem támogatom ezeket, mert a bióban hinni kell, hagyományos termelésről van szó, hogy zöld legyen az egész, és semmiféle vegyi anyagot nem szabad felhasználni, rovarírtószert, stb. Nos, a bio, hát végül is egy hullámhegy, amire föl lehet ülni, lehet, hogy el kellene fogadni a vegyességet. Én nagyon sajnálom, de például, hogyha valaki biotermikeket akar előállítani, például szárnyas nevelni, akkor figyelni kell arra, hogy a saját gazdasága állítsa elő a takarmányt is. Legalábbis ezt elő kellene írni a rendeletben, amelyről tárgyalnak. Aztán mi a helyzet a küszöbértékekről. Hát nem szabad elfedkezni arról, hogy Olaszország és Belgium alkalmazza ezeket, de ha nem alkalmazzák ezeket, akkor elképzelhető, hogy a bio takarmány ugyanolyan szennyezett lehet, hiába kerül be a biokörbe, pedig nem lenne szabad. Nem szabad az értékét rontani a biónak szerintem. Figyelnünk kell a kisgazdákra, nem jó a képviseletük Európában, találkoznunk kell velük, találkozni kell inkább azokkal, akik ebből üzletet csináltak, nem a kicsikkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tényleg problémánk van az idővel. Rope képviselő, utána pedig lezárom majd ezt a vitát. Aš tikrai nepiknaudžiausiu laiku ir <clears throat> keletą minčių tik tai noriu pasakyti. Visų pirma, noriu. Rövid leszek, néhány megjegyzésem lesz. Először is szeretném megköszönni a Mártin kollégának azt a jelentős dokumentumot, amit rendelkezésemre bocsátott. Jó egészséget kívánok neki, és remélem, hogy e, e, eléri a célját a vegyes gazdálkodással kapcsolatban. Ennek vannak, ezek lehetnek ökológiai vagy nem ökológiai gazdálkodók. Nem tudom, hogy egy vegyes gazdálkodás milyen lehet, vagy akár meddig lehet folytatni, vagy lesz egy átmeneti időszak vannak olyan litván gazdálkodók, akik szeretnének biológiai, tehát környezetvédő termelő lenni, de sokkal hosszabb átmeneti időszakra lenne szükségük. Egy percünk van, tehát arra ne használjuk, hogy megköszönjük a munkát, mert ez igazából a munka, az idő elpocsiklása. Hajszlink kollega következik. Igen, csak nagyon gyorsan az importról, importra szükség van, ezt mindannyian tudjuk, de ugyanakkor a szabályokat is igazítani kell az európai standardokhoz, ezt nem lehet megkerülni. Nagyon különbözőek a standardjaink, és ez nem igazán elfogadható. Mindig is egy utat kell leírnunk, azt mondhatjuk, hogy csak az jöhet be, ami megfelel az európai szabályoknak. De a kompromisszum kérdés az az, hogy hogyan fogjuk ezt az utat leírni, hogyan tudjuk ezt optimálisan elérni. Még egy dolgot szeretnék elmondani Mark Tarabellának. Én nem tartok semmit se, nem tartom azt jónak, hogy mindig elkezdünk egy olyan vitát, amit már lezártunk. Meghatároztuk az álláspontunkat, én elhiszem, hogy ezt mindenki nem tudja elfogadni, de hogyha egy sajtókampányt kezdünk, amiben az áll, hogy az Európai Parlament az öko, a bioélelmiszerekben jóvá hagyja a növény írtószereket, most ez, ez, nem, ez nem igaz nem lehet egy ilyenfajta kampányba kezdeni, ez nem igazán igazságos. Ez tényleg úgy hangzik, mint hogyha mi növényvédőszereket engedélyeznénk a bioélelmiszerekbe. Ez nem igaz. Itt arról van szó, hogy a biogazdálkodók látják a kárát annak, hogy a szomszédos nem biogazdálkodók ezt használják tehát ezért nagyon fontos szabályozni a határértékeket, és a tanács és a parlament erre kívánt választ adni, de ne nyissuk meg ezt a vitát ismételten erről. Köszönöm szépen. Szerintem mindenki megkapta most már a szót. Még a bizottság, tessék, de nagyon röviden. van egy olyan állásfoglalás, amiről beszélünk. Nem tudom, hogy van-e valamilyen fajta bármilyen különös dolog, amire szeretnének beszélni, valamilyen speciális dolog, amit, amire tényleg szeretnék felhívni a figyelmünket. Grazie Presidente, soltanto una considerazione. E, come sapete, come ha già ricordato l'onorevole Oisling, eh, finora si sono svolti... Köszönöm elnök úr a szót négy trihalógusról volt szó, és hát előreléptünk, bár nem eléggé gyorsan. A bizottság értékeli a parlament, az elnökség kompromisszum törekvését ebben a rendkívül nehéz témányban és összetett időszakban. Ami a holland elnökséget illeti, hogyha politikai megoldást akarnak júniusra, mire lejár a mandátumuk, arra van szükség, hogy felgyorsuljanak a tárgyalások. Ahogy önök is tudják, néhány nap múlva két éve lesz annak, hogy javasolta a bizottság a biotermékekre vonatkozó rendelet felülvizsgálatát. Nagyon fontos, hogy az európai ágazat potenciális módon növekedhessen. A biopiac tényleg növekvő, növekszik a terület, de nagyon lassan. Ez azt jelenti, hogy az európai gazdáknak ezt a lehetőséget ki kell használni, nem szabad, hogy a lehetőséget elveszítsék. Tehát fel kell gyorsítani az intézmény közé folyamatot, hogyha június végére megállapodást szeretnének kötni. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Most azt kértem, hogy speciális pontokat vessen fel, amit nem ismerünk. Hogyha szeretném hogy hozzáfűzni, az egy mondatban tegye meg. Nagyon nehéz így az időt kezelni. Président, c'est pas à vous de décider. Elnök úr, nem ön dönti el, hogy a hozzászólást milyen módon kezelik, ezt nem tartom méltányosnak. Nem tudom, hogy egy fordítási hibáról van szó, vagy nem. Nos, mivel nehezen lehetett bennünket szavazásra bírni, önnek is át kéne e, nézni a szavazólistát, mert azért több mint egy órát tölteni a szavazással egy témáról, az azért nem. És aztán, hogy én hozzászól, én csak a bizottság hozzászólása után kapok szót, azért az nem járja. Ön azt tesz, amit akar, de szerintem tiszteletben kell tartania a demokráciát, és mindenkinek a szabad hozzászólás jogát biztosítani. Köszönöm. Ma pan rację, przyjmuję pana uwagę. Igaza van. Mindenképpen érdemi e, vitára van szükség, de egyébként feljeztem azt, amit mondott, akkor végre lezárhatjuk ezt a pontot és rátérhetünk a tízes napi rendi pontunkra. A megújuló energiaforrásokról szóló előrelépési jelentés. Az áll, a véleményt Bogovics kollégánk fogalmazta meg. 5 percben kérem, hogy foglalja össze. Köszönöm szépen a megújuló energiaforrásokra vonatkozó előrelépési jelentést az Európai Bizottság júniusban dolgozta ki, januárban az NV és az ITRE között egy kis vita alakult ki az illetékességi kör tekintetében. Eléggé későn tudtunk hozzáfogni a véleménytervezethez, mert meg kellett várnunk azt, hogy kinél lesz az illetékesség. Az eredeti időtervet így nem tudtam követni, már február elején kellett volna egy árnyékjelentéstevői találkozót tartani, de ez nem tudott megvalósulni. Elnézést kérek ezért. Most már ez a konfliktus megoldódott, és így az ITRE ütemtervét tudjuk követni. Nehéz volt állásfoglalást, illetve véleménytervezetet ilyen gyorsan megfogalmazni, de örülök annak, hogy a jövőben együtt tudunk dolgozni majd az árnyék az Európai Bizottság jelentései az energia, megújuló energiaforrás tekintetében fontos dokumentumok, tényeken mutatják azt meg, hogy mit lehetne még tenni a megújuló energiaforrások érdekében. Az az irányelv, amely a megújuló energiaforrások támogatására koncentrál, az 2009-ben meghatározott kötelező célokat 2020-ig. 20%-os energiát kell nyerni, megülön energiaforrásokból 10%-ot a közlekedésben kell a megújuló energiaforrásokból nyerni. Tehát azt láthatjuk, hogy ezek a célok már ami a megújuló energiaforrások használatát illeti, jó előrépéseket eredményezett, már több mint 15%-nál járunk a megújuló energiaforrásoknál, és 19 ország már meg is haladta a kitúzott célokat. A többi országnak is erőfeszítéseket kell tennie, mert különben abból indulunk ki, hogy a 20%-os cél nem, nem fog veszélybe kerülni, sőt, még ezt meg is fogjuk vala, haladni. Azonban a közlekedés területén más a helyzet, itt 10% a cél, viszont jelenleg csak 6%-nál vagyunk, ez eléggé a, az elvárt dinamika alatt van, és ezért itt mindenképpen előrelépést kellene tenni. A véleménytervezetünk főként a mezőgazdaságra koncentrál természetesen. A tervezetemben, és hát nem volt sok idő, nem volt sok tér, eh, hely eh, ebben a tervezetben, de beszélek a biomasszáról, a bioüzemanyagokról és a bioetanolról is beszélek, amelyeket nyersanyagból ö, nyernek. Ami a szilárd biomasszát illeti, ez nagyon fontos forrás. 2020-ig azt várjuk, hogy sokkal erősebb lesz a biomassa iránti igény, méghozzá 37%-kal több, mint 2010-ben. Az Európai Bizottság jelentésében azt írják, hogy ...30 millió tonnás importra számítanak. Köztinger asszony már írt egy jelentést ebben a témában, és ebből az tűnik ki, hogy ez kihat az erdőgazdálkodásra és A hagyományos erdőgazdálkodást lehetne úgy használni, hogy ezeket ne veszélyeztessük. A bioetanol, a, a bioüzemanyag használata növekedik a közlekedésben, főként cukorrépát, kukoricát alkalmaznak. A bioetanol egy plusz termelési lehetőség a gazdálkodók számára. Ami a bioüzemanyagot illeti, az Európai Unióban sokkal ambiciózusabbnak kellene lenni. A jelentésemben leszögezem azt is, hogy itt az ideje annak, és jelenleg többlet van gabonából, kukoricából és cukorrépából, és így ezeket a terményeket is fel lehetne használni bioetanol gyártására. Így a mezőgazdasági piacok szabályozásához is hozzá lehetne járulni. Ez vonatkozik a cukorrépára. A kóták megszületése után többlet alakult ki ez egy olyan pont, amelyről intenzíven kell még tárgyalnunk. Ma megszülettek a módosítók hatá- benyújtásának határideje is, az április 20-a lesz, illetve április 25-én, 26-án már szavazni is kell majd a módosítókról, és lesz még áprilisban egy árnyékjelentéstevői találkozó is, ezeket a módosítók, ezekről a módosítókról szeretnék majd szavazni. Nagyon fontos az, hogy tartsuk a határidőket, mert az ütrében már április 20-án tárgyalnak ezekről a módosítókról. Köszönöm szépen. Most Caputo képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Bogovics úr a technikai és az administratív kérdéseket emlegette, amelyek a vitát meglehetősen bonyolultá tették, E- egyetértek vele, hogy szükség van a megújuló bioenergiára a mezőgazdaságban, hiszen ez egy nagyon fontos szerepet játszik Európa energiapolitikájában. És remélem, hogy lendületet ad a gazdaságnak és az innovációnak az egész Európai Unióban általánosságban. A mezőgazdaságban a megújuló energiák programozhatók, előrejelezhetők. Tehát valószínűleg segíti majd az e- európai energiahálózatnak a e, stabilizálását. Épp ezért ezt támogatni kell. Ezért ez a jelentés az intelligens hálózatokról, rácsokról beszél, amely lehetővé teszi a megújuló energia ö, e, ö, létrehozását, kibontását, de ennek még vannak jogi akadályai, a piachoz való hozzáférésnek az akadálya a legnagyobb probléma a tagállamokban. Ezért ösztönözni kell a tagállamokat, hogy szüntessék meg ezeket az akadályokat. Egy másik szempont, hiszen többé kevésé, kevésbé egyetértek Bogovics úrral, de van azért még egy kérdés, amit bele kellene venni a jelentésbe, az agroenergia övezetek, kerületek, amelyek lehetévé tennék, hogy a mezőgazdasági termékeket energia célra felhasználják. Hiszen a területi egységek foglalkoznak azzal, hogy az energiát milyen módon termelik és osztják el. Tehát a tagállamoknak a feladatait nagyon fontos. Nagyon szépen köszönöm. Dalej proszę o krótkie wystąpienia pan poseł Andriu. képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéssel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a kollégák elolvassák, de a jelentéstevő a biomasszáról úgy beszél, mint a mezőgazdasági termelésnek a korlátja. Szerintem fontos, hogy ne erre korlátozzuk eh, ezeket, hanem beszéljünk az altermékekről, terményekről is. Ugyanis Eh, hiszen tulajdonképpen eh, az takarmány és élelmiszerekről van szó, épp ezért ezeket a kérdéseket fel kell eh, tenni az embernek. Az euró üzemanyagok, karburánsoknak a kérdése is felvetődik, tehát tudni kell, hogy milyen lesz a jövő és a konjunkturális kép. A, tehát a megtérülésnek a kérdése, mezőgazdasági nyersanyagoknak a kérdését is felveti, hiszen a gazdálkodók mindig többet termelnek, mint amire ma szükség van, tehát ezért a termelékenységnek a költségeinek a kérdését felveti és a fenntarthatóságnak a kérdését. Tehát mindezeket az elemeket figyelembe kell venni. Egyet értek azzal, hogy szükség van a megújuló energiákban helyi szövetkezetekre, és az egyéni vagy pedig kollektív projektek, azok lehetővé teszik, hogy a mezőgazdaság diversifikálódjon. Végül rá kell mutatni, hogy a vidékfejlesztési politikában milyen eh, eh, lehetőségekre élenek még, például a megújuló energiával kapcsolatban. Kérem, azt kérném, hogy új aspektusokról beszélnek, amelyekről eddig mi nem hallottunk. Tessék, képviselő úr. Elcsöpörvényinként Iš tikrųjų, manau, kad tai labai... Köszönöm, tisztelt elnök úr, a szót. Nagyon fontos dokumentumról van szó az egész mezőgazdaság számára, mert segíteni fog, fog kialakítani a vidéki régiókat. Tulajdonképpen egész régiókat. És az Európai Unióban vannak olyan régiók, ahol nagyon sok biomassa keletkezik, amely túllép a nemzeti szükségleteken, néhol kétszeresével is. Hogyha fenntartható mezőgazdaságról beszélünk, hiszen a fenntarthatóság fontos, akkor ne felejtsük el, hogy a, az energiánk fele az Európai Unión kívülről származik. 400 milliárd eurót költünk minden évben az energiaimportra ezt a pénzt ennél jobban is felhasználhatnánk. Ne felejtsük el, hogy a bioenergia nem csak a gazdálkodók számára fontos, hanem a tagállamoknak a költségvetését is erősíthetni. A biomasszát nem csak a fűtésre, hanem a biogáz vagy a bioüzemanyag termelésére használhatjuk. Ez pedig csökkenti a környezetszennyezést. Ne felejtsük el, a, a fakitermelési szektort, hiszen a fának nagyon sok részét lehet energiatermelésre felhasználni. Köszönöm. Thank you very much, Chairman. Uh, first, I would... Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Először is szeretnék Bogovics úrnak köszönetet mondani, kiváló volt ez a véleménytervezet az Agri részéről a legtöbb benne foglaltakkal egyet tudok érteni. Azonban egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Szeretném hangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy modernizálni kell az európai agrártermelést, hogy a környezetre gyakorolt negatív hatását ellensúlyozzuk az agráriumnak. A megújuló energiaforrásokat egyre nagyobb mértékben kell alkalmazni. A véleményben jelezték, hogy a közlekedési ágazat problémákkal kell, hogy szembenézzen, nem tudja elérni a 10%-os célt 2020-ig. Természetesen erre oda kell figyelni, új megoldásokat kíván. Ha már a közlekedésről beszélünk, hangsúlyozni szeretném, hogy az is nagyon fontos, hogy megújuló energiát használjunk az elektromos autókra, gépjárművekre, ne csak bio üzemanyagot, hogy környezetbarát üzemanyagot használjunk. Egy másik dolog, amire oda kell figyelni, infrastruktúrára van szükség, az Európában termelt megújuló energia szállítására. Ha egyes országok ezt előállítják ugyan, de más országok nem tudják kihasználni ennek lehetőségét, akkor minek ezt előállítani? Aztán van egy vitás terület, az északi áramlat kettő. bocsánat, azt hittem több időm van, mindjárt befejezem. Azt hiszem az élelmiszert nem energiállításra kellene elő felhasználni, ezért a jelentés hatodik bekezdésével nem értek egyet, ami később kerül majd tárgyalásra. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm szépen. Nagyon érdekes olvasmány. Nagyjából egyetértek vele. Pillanatnyilag nálunk Írországban több fát kell ültetni, ez a divat, eh, ez energiaforrás. Egy terület, amit meg kell vizsgálni, és itt van a nem szándékos hatása ennek. Írországban vannak olyan területek, nem tudom a többi országban mi a helyzet. Bizonyos területeken ö, ültettek fákat. Nem igazán ö, jó ez a fáknak, és az atmoszférát is ö, károsítja. Ö, úgyhogy azt hiszem, hogy ezt meg kell vizsgálnunk, mert ugyan talán nincs értelme, de ez így történik. Aztán nem igazán tetszik nekem az, hogy élelmiszer alapú üzemanyagot felhasználó autóban furikáznak, és közben a rádiót hallgatva azt hallom, hogy Afrikában az emberek éhen halnak, mert nincs mit enniük. Dorfman. Dorfman Köszönöm a szót. Azt hiszem jó dolog, hogyha a különbségekről folytatunk eszmecserét az országokban, mert ahogy látom, vannak még pedig elég nagy különbségek. Vannak olyan országok, amelyek már fejlettebbek, mások kevésbé. A hosszú távú megoldásra kell koncentrálnunk, és hogyha bizonyos területeket biokukorica termelésére használunk Észak-Németországban és Dániában, ez azt jelenti, hogy borzasztó drága lesz a föld, és egyszerűen vannak olyan gazdák, akik kiszorulnak a földművelésből. Tehát döntenünk kell, hogy mi legyen ezeken a területeken. A kutatás segítségével a szélturbinák által használt energiát is kiválthatja. Aztán ott van a hidrogén, ami a közlekedésben felhasználható. Tehát nagyon sok lehetőség van, de hát ez mind kutatás kérdése, és hosszú távú megoldást hoz, hogy a foszilis energiaforrásokat kiiktathassuk a jövőben. Köszönöm. Pani poseł Köszönöm szépen, D'Amato képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A biokarbó, a bioüzemanyagokra koncentrál elsősorban ez a jelentés tervezett. Azonban ne felejtsük el, hogy amikor megújuló energiáról beszélünk, akkor a szél, a nap, a geotermikus energiára is gondolni kell. Nem szabad elfeledkezni egy csomó ország felelősségéről, ott van Olaszország, ahol például a hulladékot is elégetik 2020-ra ugye 20%-ot kellene képviselnie a megújuló energiának, az energia összetételt illetően. Nem szabad elfeledkezni a fosszilis energiaforrásokról sem. Nagy multik építik ezeket, a napenergia, a szélenergia felhasználásával szemben torzítják az árakat oda kell figyelni arra is, hogy hogyan használjuk fel a területet, a földet, a saját energia előállítására. Ne felejtsük el azt, hogy a föld nem használható korlátlanul. Tudnunk kell, hogy mi történt, amikor intenzív termelés folyt négyzetméteren, kilométerenként hogyha például egy bizonyos területet nem használnak mezőgazdasági hasznosításra, akkor itt lehetne például napenergiát előállítani. Úgyhogy ez megfordítaná az éghajlatra való hatást. Nagyon fontos eredményeket felmutatni így ezen a területen, és ezeket a fontos javaslatokat a jelentés készítőjével együtt megbeszélve szeretném bevenni a jelentési tervezetbe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Agnyú képviselő. Uh, Köszönöm, elnök úr. A biomasszáról beszélünk elsősorban, mint megújuló energiaforrásról. Nem tudom, rámutatja ez a jelentés arra, hogy ez mennyire nem stabil. nem tudom, sajátos tapasztalat. saját tapasztalataim vannak, mert én is egy csomó pénzt vesztettem arról. Két nagyon fontos tényező van itt a biomasszával. Az első az, hogy helyben kell felhasználni, a másik pedig az előállításnak semmifele drága megoldást nem szabad talán magába foglalnia. Ha ez sikerül, minden oké. Okay Amikor az etanol gyárba viszik a magot, ebből kiveszik az etanolt, és üzemanyag születik. Magas proteintartalmú takarmány marad, amit föl lehetne használni, és nem kéne a szója babot használni. Ez nincs benne a jelentésben, pedig nagyon fontos dolog, és nagyon fontos terület a biomassa szempontjából. Köszönöm. Pani Petin képviselő is. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Bogovics eh, kollégának köszönetet mondani a kitűnő jelentéséért, és gratulálok a javaslataihoz is. Jól felismerte azt, hogy az Agriszak Bizottságnak is illetékesi köre van itt. Más kollégáknak már eh, voltak javaslatai, és persze vannak olyan területek is, ahol az ITRE vagy a vagy az Envi illetékes, én is jelentéstevő vagyok, de gondolni kell arra is, hogy mennyire fontos az agri aspektus, mennyire fontos a területek felhasználása, nagyon sok parlagon fekvő terület van, és az új tagállamokban is vannak ilyen területek. Nagyon fontos az, hogy a helyi népesség is ezeket a parlagon lévő területeket kihasználja hogyha ezeket a területeket felhasználnák a bioüzemanyag előállítására, akkor az hozzájárulhatna a kitűzött célok eléréséhez. Mindenképpen aktív, konzekvens erdőgazdálkodást szeretnék, amelyel bioüzemeket lehet előállítani, a széndiokszid kibocsátást lehet csökkenteni, ez sokat jelentene a klímaváltozás megakadályozása szempontjából. Az Európai Bizottság már utalt arra, hogy az adminisztratív eljárás egyszerűsítése nagyon lassan zajlik bizonyos tagállamokban. Szeretném, hogyha ezek a tagállamok valóban tennének az egyszerűsítés érdekében. Most a bizottság képviselője, Giulio Valpi, fogja megkapni a szót az energiafőigazgatóság részéről. Kérem, hogy röviden szóljon hozzá. Um, Köszönöm. szépen, elnök úr. Üdvözöljük ezeket a megjegyzéseket. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a bizottság Európát a, világ vezető szereplőjévé szeretné tenni a megújuló energia szempontjából. 2020-ra 20%-ot szeretné elérni, és tovább menne még ebben. Tehát ezért az új energia irányelvet azért állítottuk össze, hogy meglegyen a 2030-ra az új megajuló energia jogi keret hallottuk azt is, hogy a megújuló energiát az energiarendszerbe szeretnénk integrálni, és a bioenergia nagyon fontos szerepet játszik ebben, mert ez egy nagyon tiszta, megfelelő energia a fűtésre, szállításra, közlekedésre. Szeretnénk az európai keretet megerősíteni a fogyasztás illetően, elsősorban a szövetkezetek termékeit illetően, és hogyan lehet CO2-mentesé tenni a közlekedést ebben is a bioenergia fontos szerepet játszhat. Végül pedig a, az irányelv felülvizsgálata a 2020-as időszak utáni időre azt a feladatot is kirolja ránk, hogy a bioenergiával is egy megállapítsunk kritériumokat, így a fenntartható erdőgazdálkodást is, és nem szeretnénk olyan következményekkel számolni, hogy a takarmány és a egy, ennivaló egymással szemben kerüljön. Bokovics képviselőt kérdezem, hogy kíván-e szólni? Ha igen, röviden. Ja. Eh, köszönöm szépen a hozzászólásaikat, és köszönöm azt is, hogy megértik azt, hogy nem tudtam meg találkozni az elnyek jelentéstevőkkel. Egyértelmű az ütemterv március 22-e a határidő a módosítók benyújtásához, és köszönöm szépen az eddigi javaslataikat, és láthatják azt, hogy az energia területén hasonló a helyzet az agrár területhez, ingadozóak az árak, a kőolaj ára állandóan változik, és eh, ami az energiahordozókat illeti, konstansabbá kell válni. Tehát az, ag- az agrárium, a mezőgazdaság bevonása hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a fajta tevékenység magasabb értéket képviseljen. A hatodik pont egy kicsit vitat, vitás, itt arról beszélünk, hogy ezáltal az árak magasabb stabilitását is el lehet érni, de például a tej esetében is hasonló volt a helyzet. Amikor Hasonló a helyzet a cukorrépa esetében 2016-17 esetében. A többlet kapacitás ugyanis problémás lehet. A helyi előállítás összefügg más környezetbarát célokkal, és már kiemelték azt, hogy nagyon nagy parlagon fekvő területek vannak, amelyek lehetőségeket kínálnak. Persze itt van a napenergia, a szélenergia, de ezek olyan rendszerek, amelyek 10-15 évre vannak megtervezve, itt nincs nagy ingadozások. Én örülök annak, hogy beszélünk ezekről a kérdésekről, és jelentéstevőként csak a mezőgazdaság kérdésekre kellett koncentrálnom. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kedves képviselők! Hogyan mondjam még el azt, hogy kevés időnk van? Húzzuk tovább ezt a vitát, viszont nincs idő arra, hogy erről beszéljünk. Az árak ingadozásáról kell beszélni, ez nagyon fontos téma akkor, amikor ilyen helyzetben vagyunk. Most megadom a szót a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálok gyors lenni, de mivel nagyon jelentős témákról van szó, szerintem szükség lesz még további vitákra. Kedves kollégák, elnök úr, szeretném megköszönni a figyelmüket, ugyanis az európai mezőgazdaság számára nagyon fontos témára van, különösen a jelenlegi válságban az áraknak a stabilitása az utóbbi években nagyon fontos volt, és nem akármilyen piaci eszközöket felhasználtak rá, amelyek rendkívüli helyzetre mutattak. Nyilvánvalóan ennek megvannak a következményei a mezőgazdaságra is, bizonytalanságot jelent a jövőt illetően többek között. A jelenlegi piacok globális dimenziót jelentenek, de az összes tagállamra vonatkozik, hogy nem vagyunk elszegedve földrajzi szempontból. Nagyon fontos a kapot az áringadozás miatt átalakítani. Ezért az európai jogalkotó olyan megoldásokat javasolt, amely a gazdálkodóknak a jövedelmét növelni. Februárban, februárban elindított vita sok témában ösztönözze a véleményforgálókat, például a piacnak az átláthatósága, a közvetlen támogatás, a ciklikus jelenség elleni intézkedések, és végül a az Európai Bizottságnak a kezdeményezés. Ugyanakkor a meghallgatás során világossá volt, hogy elsősorban politikai kérdésekről van szó, hiszen az Európai Bizottság és a Parlament másként látja a kérdéseket. Én nem akarok most felsorolni dolgokat, hanem konkrét megoldásokat szeretnék javasolni. Világos, egyszerű és pontos megoldásokra van szükség, ugyanis a gazdálkodók sokat várnak tőlünk, és a jelenlegi környezet bennünket gyakorlatiasságra kényszerít. Épp ezért különböző témákról kell elgondolkodni, azért, hogy az ár ingadozás eredményeként a következő kapban jobban stabil árakat tudjunk biztosítani. Először is szükség van a az árhelyzetnek a világos elemzésére és a különböző következményekre az európai és a globális szinten. A második a parlamentnek, az Európai Parlamentnek hosszú távú jövőképet kell biztosítani, és harmadik, az Európai Bizottságnak javaslatokat ten, kell tenni a megoldásokra. Én már is beszélhetek a lényeges feladatokról Európát kell etetni, és a gazdálkodóknak az életfeltételét biztosítani, és remélem, hogy a vita gyümölcsöző megoldásokat talál, hiszen szeretnénk a jelenleg nagyon is szenvedő mezőgazdaságnak megoldásokat biztosítani. És szeretném megköszönni a kollégáknak és az árnyékjelentéstevőknek a segítségét, és mindenkinek számára lehetőséget biztosítunk arról, hogy, arra, hogy szóljanak hozzá. Én nyitva vagyok minden hozzájáruláshoz. Köszönöm. Otwieram dyskusję. Prosiłbym, aby także korzystać z możliwości... Nos, akkor megnyitom a vitát. Jelen, lehetőség van arra is, hogy e-mailje lépjenek kapcsolatba a jelentéstevővel. Mielőtt bejelenteném a határidőt a módosítók bejelentésére, szót adok. Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung des groben, der groben... Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a bemutatást a jelentésről intenzíven meg kell vizsgálni a piacnak az ingadozását. Számomra két dolog nagyon fontos. Először a fiatal gazdálkodók számára e, biztosítani kell a jövőt, és ebben e, fontos, hogy a második pillérben legyen mozgástér a régiók számára. és nagyon örülnék annak, hogyha a az élelmiszer önállóságot az előtérbe helyeznénk, de ez nagyon nehéz egyensúly lesz. A mezőgazdaság nagyon fontos élelmiszer ágazat Európában, és ettől nem szabad eltérnünk. Hogyha a gazdálkodóknak az életminőségén javítani szeretnünk, akkor az, a zöldülésnek a kérdését is fel kell vetni, és olyan biztosítási rendszert meghozni, amely megoldja a problémákat. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Olyan eszközökről beszélünk, amelyeket felhasználhatunk arra, hogy a, a mezőgazdasági termékek illanékonyságán javítsunk. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a mezőgazdasági gazdálkodók megfelelően termékelnek, ahhoz szükség van arra, hogy a fogyasztók fogyasszák a termékeiket, és akkor ez azt jelenti, hogy a gazdálkodók és az állattenyésztők megélhessenek. Igazán irritál az, hogy az Európai Bizottság ezt olyan nehéz teszi, amennyire csak lehetséges. A második eszköz, amelyet az Egyesült Királyságban egyre inkább látunk, az pedig, hogy a kiskereskedők a termelőkkel összeállnak, és és a takarmányjal kapcsolatos szerződéseik vannak. Tehát, hogyha például felmegy az ára, akkor lemegy a terméknek az ára. Én ebben részt veszek, tehát tudom, hogy miről beszélek. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Igen, hát az árak változékonysága drámai itt. A beruházás, a versenyképesség, a rentabilitás rendkívül fontos a gazdaságokban. Ez a bizonytalanság már a 2000-es évek eleje óta így van, néha brutálisan és soha előre nem látható módon következik be. Ugyanakkor a stratégiák egyre eltérőbbek, attól függően természetesen kinek mi az érdeke. Kínában 71%, százalék, az Egyesült Államokban 40, Brazíliában 24, viszont az Európai Unióban 6 százalékot visszaesett az állami támogatás. A protekcionizmus, a kvóták, az tartalékolás, stb. stb. a WTO nyomására egyre csökken. Úgyhogy az árak is így alakultak világszinten. A spekuláció egyre nagyobb, és ez is nagy nyomás az agráriumra. Nem garantálunk egyáltalán tisztességes jövedelmet, nincs megfelelő védelem a fogyasztók vonatkozásában, és ez nem jó hatással van a termelésre. Azt gondolom, hogy sürgősen vissza kellene térni a védelmi politikára, amivel indult a kap, de hát úgy tűnik ez egyáltalán nem cél a jelenlegi kapban. Hogy akarják támogatni és megvédeni ezt a kapot, hogyha egyszer majd a gazdák szuverenitásukat újra megtalálják? Köszönöm szépen. Oh, sorry, sorry. Oui, merci. Köszönöm a szót. Először is köszönet, elnök úr, hogy írt a biztos úrnak, Ogán biztosnak, ezt figyelmesen végigolvastam, és úgy gondolom, nagyon sok minden van ebben a levélben, amiről érdemes lenne még erőteljesebben nyilatkozni itt a szakbizottságban. Ami ezt a témát illeti, túl sok mindent nem mondhatok, mert kollégám már mindent elmondott. Egyszerűen csak annyit még, hogy ma semmi olyan eszköz nincs, amivel csökkentenénk ezeknek az áraknak a változékonyságát, és a különböző csomagok, legyen az a cukor vagy a tej, semmit nem segít. Ami a kótákat illeti, ma egyetlen egy szabály, a racionális protekcionizmus keretei között tudna jó árszinteket biztosítani. Köszönöm szépen. List był do pierwszego komisarza, to znaczy do przewodniczącego Junckera. Először is Juncker neki. Köszönöm, elnök úr. Az elmúlt években az árak változékonysága tapasztalható, és óriási kockázatot jelentett ez a gazdák számára. És bár Európa a hagyományos termelést egyre inkább elvetette. Én úgy gondolom, hogy főleg abban a részben a jelentésének az előadónak, amiről beszélünk, felszeretném hívni a figyelmet az innovatív dolgokra. Az agrárium megváltozott. Olyan gazdasági rendszerben, amelybe beilleszkedik, és szerintem annak a lehetőségét nem szabad elvetni, hogy innovatívan járjunk el és kezeljük az árak változékonyságának kérdését. Amikor Ogan biztosra beszéltünk, meg kell erősítenünk azt, hogy szerintem tanulmányozni kell azokat a módokat, amelyekkel felléphetnénk általánosabb kontextusban is, hogy megvédjük a, például a kvantitatív easing területén az eurót. Vannak olyan márzsok, amely például az Európai Beruházási Bankot is érintik, hogy új fajta lehetőségeket vessen fel. És akkor azt hiszem, hogy sikerülne ezt a megoldást megtalálnunk. Köszönöm. Um, yeah, I mean, uh... Jeg, vil sige, det der er vigtigt her også, det er jo, at man... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy eh, fontos az, hogy eh, ezt figyelembe vegyük a különböző támogatási lehetőségek kapcsán az egyes tagállamokban. A tejszektorban, ahol megszüntették a támogatást, eh, Franciaországban más a helyzet, mint más tagállamokban. az Oroszországgal szembeni szankciók is fontos szerepet játszanak, de hogyha jól működő a piacunk, hogyha jó a kínált kereslet működése, akkor az árok, az árak garantálják a biztonsági hálót. És ha megnézzük a termékek minőségét, hogyan lehetne a minőséget még jobban növelni, hogyan lehet arról gondoskodni, hogy az emberek tényleg megfizessék a jobb termékek árát sok a spekuláció. Az emberek felvásárolják a gabonát, az árak csökkentek 2,5%-kal, sokan azt mondják, hogy néhány hónap múlva 40%-kal nőnek az árak, és akkor ismételten így marad majd az ár egy pár hónapig, majd utána megint csökken. Tehát el kell azon gondolkodni, panaszkodni, hogy nekünk most világpiacon kell versenyeznünk, és nagyon fontos az, hogy emiatt elgondolkozzunk a TTIP hatásáról. Köszönöm, tisztelt elnök úr! Az árak ingadozásának kérdése nem egységesen merül fel, ugyanis az okok, amelyek az árnövekedést okozzák, annak köszönhetők, hogy egészen más módszerrel állunk ahhoz a kérdéshez, amikor visszaesnek az árak. Azért nőnek az árak, mert nincs elég termelés, de ugyanakkor elképzelhető az is, hogy az információk nem megfelelőek. A az ingadozással kapcsolatos kérdések esetében egyértelművé vált, hogy Európára van szükség, és csak Európa léphet fel megfelelő súlyjal a nemzetközi szinten, a G20-aknál is, vagy más fórumokon. Ami a G20-akat illeti, hát nem igazán jött fel ez a kérdés. auditionner à nouveau la FAO pour qu'elle nous rende compte du... Illetve a FAO szintjén már 5 vagy 6 éve pedig foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És hogyha sikerül nemzetközi szinten a nagy területeket rendezni, akkor megfelelő módosító eszközökre van szükség itt belső területeken. Hallottunk már a különböző országok részéről példákat ezen eszközökről, sőt az európai országoknál is vannak, de szerintem utópikus elképzelés lenne, hogyha csak belső megoldást találnánk olyasmire, ami nem csak belső kérdés, az információ áradatra és a nemzetközi helyzet ismeretére gondolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Sok mindent támogatni tudok, ami már elhangzott. Hogyha jelenleg Németországban a gazdálkodókkal beszélek, akkor nagyon gyakran előjön a követelés, hogy ez egy nemzeti ügy, ezt nem tudjuk ezt itt kezelni, nem vagyunk itt illetékesek, nemzeti adókedvezményeket kell létrehozni a gazdálkodók számára. Vannak jó időszakok, akkor több adót kell fizetniük, lehetővé kell tenni azt, hogy a jó időkben adómentes visszatérítést hozzanak létre a rossz időszak számára. Németországban erről szó van, más tagállamokban lehet, hogy más a helyzet, de szerintem fel kell erre is szóltani a tagállamokat. A mennyiségi szabályozás. Ez csak akkor működik, hogyha van megfelelő külső védelem, hogyha ez nincs meg, akkor a mennyiségi szabályozás nem fog működni. Van egy olyan szabályozás, amelynek értelmében a legszegényebb országok bármit behozhatnak. Ez nem fog megváltozni, tehát intelligens rendszereket kell kitalálni, amelyek működőképesek, a rendszer nem fog külső védelem nélkül működni, és ezért inkább nem is akarok erre több időt pazarolni. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig a bizottság részéről az igazgatóság képviselőjét szeretném meghallgatni. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék világosá tenni már a kezdetekkor valamit. Szeretnénk együttműködni a jelentéstevővel a lehetőség szerint. Már is küldtünk háttér ismereteket előző elemzésekről. Most korszerűsítjük ezeket, vagy napra készítesszük ezeket az összes lehetőségre álló eszközökről az új árszintekkel kapcsolatban, és nyitva vagyunk bármennyi konzultációra a jelentéstevővel. Szeretnék néhány dolgot világossá tenni, amelyek lehet, hogy nem olyan világosak az, az előző hozzászólásom alapján a meghallgatáskor nem az Európai Parlamentnek a, az ajánlásáról beszélek, hanem a tények objektivitásról, és megpróbálom még egyszer hangsúlyozni, hogy van egy olyan elem, amely zavaró módon lett felhasználva. Sosem akart tudtunk rózás képet festeni az mezőgazdaságról. Tulajdonképpen a táblázatból világosá válik, hogy mindegy, hogy az árak felfelé vagy lefelé mennek, a mezőgazdaságnak ugyanaz a problémája. Az árak, a mezőgazdasági áruknak az árai az energiák, a, a, a, a műtrágyák árától függ. Tehát egy olyan jelenségről van szó, amely gyakorlatban azt jelenti, hogy a gazdálkodósokat valóban satú közé szorították az árak. Egyetértünk a jelentéstevővel, hogy az árak bizonytalansága a legfontosabb kérdés. Amikor például mint a gabonáknak az árával kapcsolatban 20 euróval fölfelé vagy lefelé mennek, akkor tudjuk, hogy mi a trend, és hogy mi az áringodozás, hiszen ezt lehet mérni. Amikor 8 éven belül kétszer emelkednek az árak, és kétszer esnek össze, akkor már nincsen trend, és tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy ezeknek az illanékonyságát hogy lehet megmérni. Tehát, hogy rövidre fogjam magam, a, a, ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkozni kell, az árak ingadozása és a szintje mennyire biztos. Hogyha megfelelően határozzuk meg a problémát, akkor tudunk koncentrálni a javaslatokra, a megoldásokra. És mi ehhez bármilyen információval szolgálunk. Köszönöm. Dziękujemy za deklarację. Köszönöm szépen ezt a nyilatkozatot, és köszönöm, hogy ezzel is gazdagította a jelentést. Köszönöm szépen a jelentéskészítőnek. Röviden, elnök úr, mert nincsen idő. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak, akik jelen vannak itt, hogy hozzászólták, és ezt én megjegyzem mindegyik hozzászólást. Foglalkozni fogok az elkövetkezendő hetekben, ugyanis az idő tartam nagyon szorít. Körülbelül április 20-ára lesz kész a jelentés, ha a fordítás is figyelembe veszem és szeretném biztosítani e, a bizottságot arról, hogy valóban lesz párbeszéd a jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők és a bizottság között hiszen mindannyiunknak a gazda, európai gazdálkodók érdekében kell cselekednünk, és megoldásokat kell e, találnunk arra, hogy megvédjük a jövő szempontjából az európai mezőgazdaságot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem, használjuk a tagállami tapasztalatokat. A spanyol agrárminiszter beszélt a élelmiszerláncokról. Nincs konkrét tanulmány, nincs olyan tanulmány, amely az egyes területekre koncentrálna. Úgy gondolom, hogy ez sokat segíthetne ezen jelentés esetében. Lesz még majd vita erről, főként akkor, amikor megkapjuk a fordításokat. Két perc technikai szünet lesz most, és utána megkezdjük a koordinátorok ülését. Köszönöm a bizottság képviselőinek a részvételt, köszönöm önöknek is, és a koordinátorok ülését fogjuk majd megkezdeni az ismert